témában. Most pedig az utolsó jelentésre kerül sor, a napi renden szereplő utolsó jelentés, Vasco Krasa Maura, a többnyelvűség. Előny Európa számára és közös elkötelezettség. Megadom a szót a övenek. Köszönöm szépen, elnök úr! az Európai Bizottság közleménye, amelynek címe Többnyelvűség előny Európa számára és közös elkötelezettség. Nos, ez az Európai Parlament által készített a bizottság, a tanács, a régiók bizottsága és a gazdasági és szociális bizottság által készített eh, dokumentumok sorába eh, tagozódik be. A jelentéstevő az Európai Parlament különböző frakcióinak különböző álláspontjait egyensúlyozza ki. Az Európai Bizottság megfogalmazta azt, hogy a kulturális és nyelvi több, több, sokszínűség Európában hatalmas versenyelőnyt jelölt, jelent. Emellett az Európai Unión belül és kívül a nyelvi csereprogramokat erősíteni kell. Utalnunk kell arra is, hogy a nyelv a szociális integráció eszköze. Mennyire fontos az, hogy hogy a nyelv történelmi, kulturális aspektusokat is magába foglal az Európai Unión belül és kívül. A többnyelvűség kérdését, a többnyelvűséget erősíteni kell, ösztönözni kell, a különböző Európai Uniós hivatalos nyelvek megtanulását támogatni kell. Persze Európában nem csak a hivatalos nyelveket beszélik, hanem eh, egyéb nyelveket is, és ezeknek az oktatását is támogatni kell. A nyelveket minél hamarabb meg kell kezdeni eh, oktatni, eh, tanulni, az kisiskolás korban már lehetőség szerint, vagy fiatal felnőtt korban. Az hivatalos nyelvek oktatását kell elsősorban támogatni, olyan országokban, amelyekben több hivatalos nyelv is van, vagy pedig egymással párhuzamosan különböző regionális nyelvek léteznek. Egyes pontokban a jelentésem egyes pontjaiban utalok a regionális és kisebbségi nyelvek kérdésére. Azt hiszem, hogy ezeket a nyelveket veszély fenyegeti. Fontos alternatív javaslatokat kidolgozni. A szocialisták és a zöldek alternatív javaslatokat dolgoztak ki, ami abból áll, hogy ezeket a pontokat egyszerűen törölni kell. Ezek a pontok azonban az alapjogokkal kapcsolatosak, illetve a személyek eh, szabadság jogaira vonatkoznak. Ezeket a jogokat az Európai Unió minden területén e, e, gyakorolni kell. Lehetőséget kell biztosítani ezek gyakorlására. Gondoljunk például a baszk nyelvre, vagy a katalán nyelvre. Ez ezzel kapcsolatos fáradozások egyértelműek. Spanyolország ma olyan ország, amely három hónapon belül azt a döntést hozta meg, hogy a katalán és a baszk nyelv oktatását erősíteni és támogatni kell. Emellett nincs más alternatíva. elfogadhatatlan az, hogy nemzeti protekcionizmust valósítsunk meg. Az emberek alapvető jogait kell erősíteni, illetve a szubszidiaritást figyelembe kell venni. A parlament és a tanács már korábban is elfogadtak jogszabályokat, amelyeknek nem mondhatunk most ellent egy újabb szabályozással a Kultúr, Kulturális és Oktatási Bizottság február 17-én szavazott erről a jelentésről, nagy többséggel fogadta el. Az Európai Unió a pluralizmus tiszteletben tartásának helyszíne kell, hogy legyen. Nem lehet a kirekesztést megvalósítani, az alapjogokat kell tiszteletben tartani. Paul. Köszönöm szépen, Michel úré a szó, öné az utolsó szó mondhatnám ma. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, először is szeretnék köszönetet mondani Vászkó Grásza Mórának a több nyelvűség témájában hozott készített jelentésével kapcsolatban. Ez a jelentés megfelel az Európai Bizottság alapelvének, mely szerint alapvető jelentőségű a nyelvtanulás, és ez integrálja a különböző társadalmi rétegeket is. A többnyelvűségre koncentrálunk itt, a különböző eh, hátterű személyek közötti megértést erősíteni kell. A jelentés azt is hangsúlyozza, hogy mennyire fontos eh, a többnyelvűség. Osztom a jelentéstevő álláspontját. A többnyelvűségnek eh, hatása van a polgárok mindennapi életére. ugye egyre erősödik a, mobilizálá, a mobilitás, illetve a globalizáció is oda vezet, hogy egyre több nyelvvel találkozunk. A többnyelvűség alapja az, hogy gyermekkorban már meg kell kezdeni a különböző nyelvek tanulását. Az élethosszígtartó tanulást is támogatnunk kell, és Mindenek előtt gondolok itt a gyengébb, eh, illetve a hátrányos helyzetű eh, csoportokra, az iskolából kimaradókra, a bevándorlókra, a fiatalokra, illetve az idősebbekre. Az idősebbekkel kapcsolatban is felmerül az a veszély, hogy eh, esetleg kirekesztődnek a társadalomból a többnyelvűség miatt. Új technológiák, az internet, az audiovizuális média, lehetővé teszi azt, hogy ezeket a csoportokat is elérjük. Különböző oktatási módszereket kell kidolgozni. Az európai szint is a hivat, az Európai Unió hivatalos nyelveinek, a regionális nyelveknek, a kisebbségi nyelveknek az oktatását támogatja. Az Európai Unió új valóságát tükrözi ez, és a polgárok nyelvi szükségleteit. A mobilitás egyre erősödik Európában. Ezért is nagyon fontos a különböző nemzeti nyelveket, hivatalos nyelveket beszélni, azért, hogy integrálódni tudjanak az, a polgárok. A tagállamok itt ezen a területen, a nyelvi politika területén hatáskörrel rendelkeznek, a tagállamok rendelkeznek hatáskörrel, és a kisebbségi politika esetében is ők rendelkeznek hatásköré, hatáskörrel. Alapjában véve támogatjuk az Európai Parlament célkitűzéseit. Elnök, köszönöm szépen a biztos úrnak. Erről a jelentésről is holnap szavazunk. Ezzel kimerítettük a mai napi rendet. Holnap 9 órakor folytatjuk a munkát, 9 órától 13 óráig, 15 órától pedig a délutáni e, ülésszakot. A napi rendet e, közzétettük az interneten, és ezzel most berekeztem az ülést, és